gondolni. Végezetül pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ö, így... A napi rend szerint most szóbeli választ igénylő kérdések lesznek a faji és etnikai származással kapcsolatos adatbázisokról az EU-ban. Megkezdjük ezt a vitát. A szerző kapnak szólt Flasikova Benova az első két perc elejéig. Köszönöm, jó estét kívánok! Kedves biztos asszony, a médiainformációink alapján a francia rendőrség olyan adatbázisokat alkalmaz, amelyben nyilván tartják a roma származásúakat. Az NGO-k pedig ellenzik az ilyen faji és etnikai származás alapú adatbázisok létrehozását. A francia hatóságok tagadják, hogy legyenek, hogy lennének ilyen adatbázisok. Azonban mi úgy hallottuk, hogy a kiutasított romák adatait is tárolják. Hollandia és egyéb európai ország is állítólag hasonló gyakorlatot folytat. Itt az Európai Parlament nem került megkeresésre. Szeretném megkérdezni most a biztos hogy mit óhajt tenni az ilyen jellegű adatbázisokkal, és szeretném azt is megkérdezni, hogy a bizottság azon a véleményen van, hogy Franciaország megsérti a diszkrimináció tilalmát? Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy mit tud másik országokról, hogy ilyen származási alapú adatbázisokat hoznak létre. Amennyiben igen, akkor meg óhajtják-e vizsgálni, hogy ezek jogosak, törvényesek-e? Mit óhajt a bizottság tenni, hogy a tagállamok adminisztrációs ügyeikben ne végezenek etnikai profilingot. Köszönöm. Flottr képviselő 2 perc 30-ra Abszolút. Köszönöm. Ö, jó estét kívánok Réling asszonynak is. Ma örülheted, hogy Franciaország válaszolt egyébként az Európai Bizottság kérésére, utolsó pillanatban ugyanis átadta a saját jogalkotási tervét ezen garanciákra vonatkozóan, a szabad ö, mozgást ö, illetően, és ez lehetővé teszi nem azt, hogy megsemmisítsék, vagy ö, megszüntessék, hanem hogy felfüggesszék a szabásértési eljárást Franciaországgal szemben. Mi szeretnénk egyébként európai parlamenti képviselőként is ezt a demokratikus kontroll szerepünket betölthetni, és hogy tudhassunk a, a, arról, hogy mi is van ebbe a tervbe, amit a francia hatóságok átadtak most a bizottságnak. Mindannyian tudjuk, hogy hogy itt dokumentálták közigazgatási dokumentumok készültek a kiutasítottokról, határőrizeti szinten is, és az augusztusi körlevél, ami diszkriminatív volt, ezután tehát újra hírek kerültek a napvilágra személyi adatokat tartalmazó adatbázisokról, amelyek faji vagy etnikai eredetet tartalmaznak. Nos, ez a, nem tudom, hogy ez az újabb eset nem ingatja meg egy picit a bizalmunkat. Redding biztos hogy nem gondolja még mindig, hogy talán fontos lenne folytatni egy kicsit azt, hogy hova vezetett az önök elemzése. Önök kértek bizonyos dokumentumokat, és hát kilátásba helyezve egy esetleges szabásértési eljárást, ebben az esetben a személyes adatokkal való visszaélés, vagy a védelmüknek a ö, megsértése lehet a jogalap arra, hogy eljárás a Franciaországon. Én azt hiszem, hogy a, az európai polgároknak joguk van elvárni azt, hogy a bizottság itt határozottság mutas, határozottságot mutasson, és a francia hatóságokkal szemben is kitartson álláspontja mellett az Európai Unió tagállamai nek egy része elég rossz szokásokat vett fel a roma népességgel szemben, tehát ezek az adatbankok vagy nyilvántartások ról kiderült, hogy Franciaországban négy kötet van ilyen, négy dosszié, teljesen személyes adatokkal, zsitán, cigánynak vagy romnak jelezve őket, tehát ez egy konkrét nyilvántartás, nem adatbank. Köszönöm, és kérném még egyszer, hogy azért a rendelkezésükre álló időt tartsák be, mert késésben vagyunk. Intvel képviselő kap három perce szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, elkötelezett személynek ismerjük önt, egy bátor embernek, nem ö, riad vissza, hogyha valamit el akar érni, akkor keményen küzd a céljaiért. És azt szeretném, hogy ebben az ügyben is legalább ilyen elkötelezett legyen. Ezen a héten a bizottság közleményét kiadta ki az emberi jogok alapkartájának hatékony végrehajtásáról, és itt a bizottság azt mondja, hogy rendelkezésére álló jogszabályokat teljes egészében kihasználja azért, hogy az emberi jogok érvényesülését teljesítse, és nem hőkölnek vissza a jogsértési eljárástól. Azon gondolkozom, hogy Franciaország esetében a kormány, mi, a er- Európai Bizottság miért bízik meg a francia kormány jelentésében? Hiszen ahogyan Flotra, Flotra asszony mondta, sok megbízható forrásból tudjuk, hogy fennáll ez az adatbázis. Miért nem kezd tehát az Európai Bizottság egy nyomozást? Az Európai parlament támogatja önt. A tagállamok nem mindig, de mi támogatjuk önt, Redingot, biztos asszony. A francia, meg a még súlyosabbnak tűnő olasz helyzet, meg a saját hazámban lévő helyzetről azt szeretném tudni először is. Bebizonyítható-e, hogy fennállnak ezek az adatbázisok? Rendelkezünk-e listával Hollandia esetében tudom, hogy van egy lista, hiszen az önkormányzatok, akik az adatbázisokat összeállítják, büszkék, hiszen azt hiszik, hogy jó munkát végeznek, valószínűleg jó szándékkal állították össze ezt a listát. Márpedig, ha létezik a lista, akkor jogszerűnek tekinthető ez, vagy sem. Ha jogszerű, akkor nem kell vitáznunk. Ám ha nem jogszerű, akkor jogsértési eljárást kell kezdeményezni. Ilyen egyszerű a dolog. Az Európai Bizottság más ügyökben nem ö, ö, késlekedik. Például ön maga biztos asszony a roaming tarifák kialakításakor nem késlekedett, hanem a változás élére állt. Ha a kartellek jönnek létre, az Európai Bizottság nem késlekedik. Ám úgy hiszem, hogy ebben a konkrét esetben is cselekednie kell az Európai Bizottságnak. Eljött az ideje Reding asszonyonnak, hogy bebizonyítsa az Európai Bizottság, hogy Európa a közös értékek Európája, és a bizottság fellép, hogyha az alapjogok sérülnek. Az emberek figyelnek bennünket. Flótra kollégámhoz hasonlótosan én is elvárom, és megkérem, hogy jöjjön el az emberi jogi szakbizottságba, számoljon be az Európai Bizottság álláspontjáról mint az Európai Parlament képviselői és mint európai állampolgár elvárom, hogy teljes egészében hozzáférjünk a Franciaországgal és más tagállamokkal folytatott levelezéshez. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole Ernst per... Köszönöm, Ernst képviselő 2 perc 30-ra kap szót. Meine Damen und Herren... Hölgyeim és uraim, egész egyszerűen felteszem a kérdést, hogy hányadan is állunk az diszkrimináció tilalmával és a romák egyenjogúként kezelésével, hogyha arról hallunk, hogy adatbankokat állítanak föl, amelyben etnikai szempontokat vesznek figyelembe a francia csendőrség és mások is. Kvázi megelőző, profilaktikus módon, hát ez az utolsó csepp a pohárban. Franciaországban és az európai tagállamokban a, olyan adatbankok, amelyek származás alapján ö, gyűjtik össze az embereket, abszolút tilalmasak, hiszen nagy a visszaélés lehetősége. Csak egy-két célirányos célból lehet ezeket az adatokat összegyűjteni. Ezen felül nem szabad, hogy kriminalizáljuk a romákat. Az etnikailag motivált adatbankok felállítása, tehát jogellenes. A romák életvitelük okán nem lehet, hogy speciális eh, adatbankok eh, áldozataivá váljanak. Éppen ezért azt várjuk el öntől, biztos asszony, hogy határozottan állást képviseljen, és eh, biztosítsa, hogy ezeket az adatbankokat szüntessék meg újton újra kérdezem, hogy a beszéd, a beszéd és a beszéd, vagy mondjuk úgy szó, szó, szón túl, mit teszünk? Mit tettünk annak érdekében, hogy a romák helyzetét valóban javítsuk Európában? Mert mi volt ez idáig? Csak szó, szó és szó. Lássuk, hogyha igaz, amit az adagyűjtésről hallunk, akkor um, az romákat um, bűnbaknak állítják be. Koszovóban ö, toloncolták ki őket Franciaországból úgy, hogy az Európa, francia tagállam fityet hányt a szabályokra. És a francia kormány azt ígérte, hogy 2011-ig a szabad mozgásról szóló irányelv beültető törvényét elfogadja, ezzel az ígérettel egy fontos lépést tette, ám ugyanakkor eddig a kitoloncolást meg kell akadályozni, és a kitoloncolt romák visszatérését meg kell könnyíteni. Kérem, biztos asszony, számoljon be arról, milyen információkkal rendelkezik, és milyen kezdeményezéseket ragad meg, ha valóban létezik ilyen adatbank, ezen felül pedig kezdeményez egy szegési eljárást a tagállam ellen, Reding asszony, köszönöm. Grazie, la parola al commissario Reding, prego. Köszönöm, Reding biztos Well, ladies and gentlemen, I believe it is against... Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy az emberi jogokba ütköző, amit itt teszünk, fontos kérdésről van szó, de ének idején vitatjuk ezt meg, napközben kellene ezt megvitatni, nem éjszaka közepén, amikor a normál emberi lények már otthon pihennek, pihenik ki a nehéz nap fáradalmait. No, de a lényegre térve. Sok vita és sok botrány történt, és sok lépést is foganatosítottunk az elmúlt hetekben. Azt hiszem, hogy a parlamentink azt nézze, hogy mi történt Franciaországban, és milyen reakciót adott az Európai Bizottság. Ezt tekintse a parlament kvázi történelmi eseménynek. Soha még nem fordult ugyanis az elő az Európai Unió történetében, hogy a jogok érvényesülése miatt induljon ö, bírósági ügy, gazdasági, finanszírozási kérdésekben persze indultak ilyen bírósági ügyek, de a Lisszaboni szerződés, mi több az emberi jogok kartája alapján, amely ugye most már a Lisszaboni szerződés részét kérdezi, a bizottság azt mondta, ami elég, az elég. 27 biztos. Szeptember 29-én úgy döntött, hogy jogsértési eljárást indít Franciaország ellen. Annak alapján, hogy az emberek jogait eh, és az egyéni állampolgárok jogait nem érvényesíti. Nem kell beszámolnom a nyomásról, amely ránk nehezedik azóta. Ám a bizottság egyhangulag lépett fel, és mondta azt, hogy elkezdjük a bírósági eljárást. És ultimátumot eh, mondtunk Franciaországnak, tűztünk ki Franciaországnak, Hogyha Franciaország tehát október 15-ig nem válaszol kielégítő módon, akkor keresetet indítunk az Európai Bíróságon, így fogunk eljárni, hogy minden más tagállammal is eljárunk ilyen esetekben. Mi történt? Hát Franciaország választ adott a felvetett kérdésekre. És ez az első alkalom, és valóban példátlan alkalom ez, ahogyan um, erre a kérdésre válaszolnak. Én személyesen úgy gondolom, hogy itt született meg, ez volt az állampolgárok Európájának születési pillanata. Vitassák ezt persze meg majd a történészek, mi még a folyamat közepén vagyunk, lehet, hogy más lát, perspektívánk van, de nézzük meg, mit tett Franciaország. Franciaország azt tette, amire a bizottság megkérte. A 2004-es irányelv alapján anyagi és eljárás jogi jog eredeztethető ebből az irányelvből, amelynek, amely jogoknak célja, hogy az állampolgárokat védhet, megvédhetővé tegyük, tegyék a hatóságok elfogadhatatlan intézkedéseivel szemben. Ezen eljárás jogi jogszabályok nem kerültek beültetésre a francia jogszabályba, jogrendbe. Ezért Franciaországnak azt mondtuk, október 15-éig tudnunk kell, hogy milyen lépésekben változtatják meg a francia hatályos jogot, úgy, hogy a 2004-es eljárás jogi intézkedéseket beültetik a francia jogrendbe, és azt is elvárjuk, hogy hiteles határidőköt rendelnek a beültetéshez. Egy órával a határidő letelte előtt bár, de megkaptuk a francia választ. Szombat reggel 8 óra óta szakértőim vizsgálják ezeket az anyagokat, és ma arra a következtetésre juthattam, hogy azon az elemek, amelyeket jogszerűség alapján vizsgáltunk meg, azokra a felvetésekre, melyekre a bizottság kér, melyeket a bizottság felvetett Franciaország választ adott, de persze még nem tudták ezt beültetni a francia jogszabályba, hiszen először a szenátusba kell, szenátusnak kell dönteni, és utána tudják elfogadni a törvényeket. Ezért úgy döntöttünk, hogy örülünk ezzel a válaszsal, de nem tudjuk lezárni az ügyet, hiszem ígéretekről van csak szó hiszen ezeket a jogszabályokat még nem fogadták el. Azt mondtuk, nyitva tartjuk az ügyet, de befegyasztjuk, egész addig a pillanatig nyitva tartjuk az ügyet, amíg a francia kormány de facto módon valóságá nem teszi, hogy elfogadja a törvényeket és alkalmazza is meg csak arra, hogy mi minden történt. Azt hiszem, hogy győzelemről beszélhetünk. És a franciák azt mondják, semmi probléma, semmi gond, bocsánat, bocsánat. Pedig hát volt probléma, jól emlékszünk. És lássuk, hogy elfogadják ezt a törvényt, én biztos vagyok benne, hogy igen. De volt itt még egy kérdés. A második kérdés pedig az, hogy egyénekkel hogyan bántak a nyár folyamán és megkapták-e ezek az egyének az eljárás jogi garanciát, mint egyén, mint egyéni állampolgár, avagy pedig diszkriminálták-e őket. Nos, miért nem kezdtem jogsértési eljárást? Ez esetben épp úgy, ahogy a hiányzó jogszabályok okán ezt megtettük. Nos, azért, mert itt kizárólag a jogi bizonyítékok alapján léphetünk fel, megérzés, híresztelés alapján nem léphet fel az Európai Bizottság, jogi bizonyítékokra van szükség, és ezért a francia kormánytól azt kértük, hogy az egyének dossziét kapjuk meg. Megkaptuk az egyének dossziéit, szakértőim elemzik ezeket, és arról számoltak be, hogy kiegészítő kérdéseik lesznek a francia kormányhoz, és úgy gondolják, hogy elemzésüket négy hét múlva tudják befejezni. Ez tehát a két ügy, vagy az ügy két csapás iránya, és így áll a helyzet ma. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos elem, hiszen őszintén meg kell mondanom, a képviselőknek, hogy a 2004-es irányelv, szabad mozgásról szóló irányelv eh, beültetése nem kielégítő. De mint hogy a bizottság erősen lépett fel és határozott volt, azt látjuk, hogy a többi ország, aki nem megnyugtatóan ültette be az irányelveket, talán nem olyan, mint Franciaország, egyszerre azt mondják, hogy azonnal beültetünk mindent, azonnal végrehajtási utasításokat hozunk. Tehát úgy gondolom, hogy áttörést értünk el, és Európa megértette, hogy az Európai Bizottság nem tréfál többet. Azt is megértették, hogy az egyének és az állampolgárok jogai és a társadalmunk alapjául szolgáló értékek nagyon komolyan vétetnek. Na, ennyit erről, még egyszer mondom, hogy az Európai Bizottság döntést hozott a francia ügyben, az ügy még nincs lezárva, csak befagyasztottuk. Azután az adatbázisokra is rákérdeztek, amelyet állítólag a francia csendőrség, a gendarmerie állított össze, és etnikai elemeket tartalmaz. Nos, az Európai Bizottság szorosan nyomon követi ebben az ügyben az eseményeket. A francia hatóságok biztosítottak arról, hogy minden rendben zajlik, de itt egy teljesen más rendszerben működünk. Hiszen itt létezik egy francia jogszabály, adatvédelmi jogszabály, és az adatkezelésre vonatkozó jogszabály, amelyet szabályaink alapján a francia adatvédelmi hatóság ellenőriz. A CNIL vagy CNIL és a CNIL, így szoktuk említeni ezt a rövidítést, a CNIL tehát egy nyomozást, egy vizsgálatot hajtott végre, és egy előzetes beszámolót állított össze múlt héten. Ezt ismerik a knél jelentést. Én is elolvastam ezt a jelentést, és azt kell, hogy mondjam, hogy a sajtó jelentésről szóló beszámolója nem mindig nem terjed ki minden kérdésre. Például a knél jelentésében arról is beszél, hogy lehet, hogy nem tartalmaznak etnikai elemeket ezek az adatbázisok, de ennek ellenére vannak olyan adatbázisok, adatbankok, amelyeket a hatóságok nem engedélyeztek. Ami pedig az EU jogszabályoknak való megfelelés kérdését illeti, a benyújtató információnak biztosítani kell, <clears throat> hogy az adatvédelmi irányelv előírásait figyelembe veszik, és ha csak a bevándorlási kérdésekről beszélünk, a bevándorlási kérdé, adott bevándorlók vagy a menedékkérők úgynevezett érzékeny adatai csak szélsőséges esetekben lehet feldolgozni, közérdekeket szolgáló esetekben, és itt mindenfajta garanciát betartásáról is szól a jogszabály, és természetesen az érintett országnak e garanciákat be is kell tartania. Amennyiben az adatfeldolgozás nem terjed ki az adatvédelmi irányelv hatája alá, akkor a személyes adatokról a bűnügyi és igazságügyi együttműködés során való személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelv, már bocsánatot kérek, ugye hosszú a címe, de bizony ilyen hosszú a címe, azaz tehát ennek az irányelvnek a hatája alá tartoznak ezek az ügyek. Az irányelv november 27-e óta érvényes és egy irányelv hatája alapján az Európai Bizottság jogköre meglehetősen korlátozott, hiszen november 27-én lép hatályba. Ezen felül a konkrét kérdésekre is válaszolni szeretnék. Vannak-e más tagállamok, ahol az ilyen adatbankok létezéséről tudunk, amelyek tehát etnikai vagy származási szempontokat vesznek figyelembe. Nos, az adatvédelmi irányáv alapján az ilyesfajta szenzitív vagy érzékeny adatok feldolgozását kivételes esetben engedélyezik, és ezeket a nemzeti adatvédelmi hatóságoknak be kell jelenteni. Ez pedig a CNIL Franci- Franciaországban és ezen adatokat kizárólag a közérdek esetében szabad feldolgozni, és ezen felül ezt be kell jelenteni az Európai Bizottságnak. Amikor egy ilyen bejelentés megtörténik, a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság és a bizottság megítélik, hogy az intézkedések megfelelnek-e az adatvédelmi szabályoknak. Nos, a KNIL előzetes vizsgálatának eredményeivel rendelkezünk, és ezek azt mondják, hogy az ilyen engedélyezés, hogy nem kértek ilyen engedélyeket. Végezzük el tehát a jogi munkát, illetve a francia jogi hatóságok azon ö, szervek, amelyek relevánsak és amelyek jogkörrel rendelkeznek és felelősséggel rendelkeznek, hogy az ilyen ügyeket megvizsgálják, hagyjuk, hogy ők vizsgálják ki az ügyet. Hollandia. Hollandiára is rákérdeztek. Nos, több adatbankról tudunk, ahol tervezték az érzékeny adatok felvételét, és ezt 2005-ben és 2006-ban Hollandia be is jelentette. A legellen a karibi származású fiatalkorok bűncselekményeiről szóló adatbázis volt a leghevesebb indulatokat felváltó, de ezt az adatbankot ezt törölték azóta. Nemrégében pedig egy önkormányzat Hollandiában egy etnikai fájlt, egy etnikai adatbázist akart felállítani, ám a holland adatvédelmi hatóság válasza után ezt a tervet feladták. Ez azt mutatja, hogy az irányelv hatája, amely a nemzeti adatvédelmi hatóságokat juttatja felelősséghez, működik. Ezen felül el szeretném mondani az Európai Parlamentnek, hogy az adatvédelmi irányelv reformján dolgozom, azzal a céllal, hogy megerősítsük az adatvédelmi hatóságok függetlenségét és beavatkozási lehetőségeit is. Mindezt úgy, hogy európai keretbe ágyazzuk a fellépésüket. Hát ennyit arra. Mint hogy éjfél után nincsen tolmácsolás, ezért most zárom soraimat. Köszönöm. Grazie, commissario. Ehm, Köszönöm, biztos asszony. Hát megadjuk a szót a frakció képviseletében a képviselőknek nem akartam félbeszakítani, biztos asszonyt egy nagyon pontos, exakt felszólalása volt, de a kollégákat viszont félbe fogom szakítani, ha túllépik a maguk idejét, mert sokkal éjfél még nem dolgozhatunk. Matyő képviselőnek a néppárt részéről két percre megadom a szó. Köszönöm, elnök asszony kedves kollégák, biztos leszek. örömmel konstatálom, hogy ön ma azt közölte velünk, hogy a biztosok kollégiuma továbbra is figyelemet kíséri Franciaországot. Szerettem volna a Libe bizottság nevében is megkérdezni, ha 2006-2007-ben Franciaország minden információt megadott a 38 2004-es törvény honosításával kapcsolatban, hát egy picit azért érdekesnek tartom, és küldtem is a bizottságnak ezzel vonatkozóan egy kérelmet, amire nem kaptam még választ. Ideje lenne a polemizálást abba hagyni ebben a kérdésben. Elég könnyű bebizonyítani azt, hogy a bizonyos gyanúk itt nem megalapozottak, a miniszterelnök maga megerősítette a KNIL jelentését, a parancsnokság, a csendőrparancsnokság is nyilatkozott. Egy sor olyan dolgot tudnak, ami úgy tűnik, hogy önöknek még mindig nem elég, emberi jogokat védenek, de nem csak a kisebbségekét kell védeni, hanem mindenkiét, és a francia polgároknak is megvan ez a joga. Ez a dosszié adatbank, ez sose létezett Franciaországban. A CNIL elvégezte maga vizsgálatait, kutatásait erre vonatkozóan. Kulcs szavakat alkalmazott, használ keresésre, zsitán, cigán, stb. Ő semmi ilyet nem talált a csendőrségnél. Egy dologban lehet kritizálni, hogy bizonyos fájlok létezését nem jelentette be, de ezek nem genealógiai fájlok, Egyszerűen a francia csendőrség rendelkezik néhány olyan elektronikus dossziéval, fájjal, ezzel befejezem. Én vagyok egyedül itt a néppárt részéről, szeretném azért, hogyha elmondhatnám a véleményét a frakciómnak. Nos, ezek a ö, fájlok ö, ö, gyakorlatilag homelessekét, nem etnikai alapú, de lakhely és lakás nélküli személyekről szólnak. A KNIL egyébként szeretném, hogyha a bizottság elismerné, hogy ez egyszerűen el kell ismerni, és szeretném, hogyha Reding biztos asszony is befejezné azt, hogy gyanúsítja a francia kormányt, mert ez nem annyira egészséges eredményhez fog vezetni. Köszönöm szépen. Most pedig az SD csoporttól Gulyam képviselő két percre kedves kollégák, biztos az, hogy a tagállamokban az ilyen profilaktikus adatgyűjtés nem újdonság, az utóbbi években nőtt az ilyenek aránya, ugye egyrészt a terrorizmus miatt, a illegális bevándorlás miatt, és most ezzel kapcsolatban sikerült a romákkal kapcsolatban, és ezért lenne fontos, hogy a bizottság továbbra is folytassa a vizsgálatait, hogy létezik-e valóban, vagy semmilyen adatbázis, és hogy ez mennyire sérti, vagy nem a diszkrimináció ellenes alapelveket. Nem vagyok én annyira lelkes a francia válaszra vonatkozóan, ugye arról szólt ez a válasz, hogy be fogja ültetni saját jogalkotásába a szabad mozgásra vonatkozó irányelvet. Itt két dolgot jelentett, ez vagy formális kötelezettséget vállalt Franciaország, vagy pedig konkrét választ adott, de akkor mi viszont szeretnénk olvasni ezt a konkrét választ, ön csak így nagy vonalakban felvázolt, hogy majd ennek lesz egy ütemterve, a franciák már nyilván több százszor módosították a maguk kódexét erre vonatkozóan. Ez a századik ilyen módosítás, de azért szeretnénk tudni, ez túlmutat az európai elveken, ez egyszerűen a szabad mozgást illeti, a diszkrimináció ellenes alapelv tiszteletben tartásával remélem, hogy nem inog meg a bizottság, és egyszerű ígéretek nem tévesztik meg, amelyek lehetnek hamisak is a francia kormány részéről. Köszönöm, hogy az elnök asszony, Alde eh, frakció Grisbeck. Igen, tisztelt biztos asszony, elnök asszony. Ez a vita nagyon szenvedélyes és amennyiben nem találunk megfelelő megoldást, akkor ismét olyan internetes oldalakat találunk, amely Ezeken azt olvashatjuk, hogy Franciaországban etnikai alapon listázzák az embereket, tehát hogy felírnak minden autó rendszámot, és így tovább, és össze hangba hozzák a romákkal. Tehát nem tudunk ilyen jellegű adatbankokról, adatbázisokról. Ha léteznek ilyenek, akkor diszkriminatívak, elképzelhető, hogy léteznek ilyenek, biztos azt, mondja, ismerjük a határozottságát. Mit tesz, és mennyi bizonyítékra van még szükségünk, hogy végre reagálhassunk? Hogy megállapíthassuk, hogy itt igen is jogsértési eljárást kell indítani. Franciaországnak is be kell tartania az Európai Uniós előírásokat. Ez az európai demokrácia alapja. A romák kiutasítása diszkriminatív. Visszavonták az erre vonatkozó dokumentumot, most pedig elmondanám, hogy nagy érdeklődéssel hallgattuk azt, amit mondott, és örülünk a garanciáknak, amelyeket Franciaország adott, de nem tudom, hogy elégségesek ezek. Hogy kövessük a meggondolásait, ahhoz mégiscsak szükségünk van a dokumentumok megvizsgálására. Hiszen a ma délutáni kijelentése után egy kicsit az az érzésünk, hogy kapitulált. Meg kell mutatnunk, hogy foglalkozunk a problémával, és hogy az európai politikát igenis be kell tartani, hiszen ez a demokrácia alapja. Köszönöm. A zöldek részéről Romevai Rueda, egy perc 30-ra. Köszönöm. Biztos asszony. Ön az imént azt mondta, enough is enough, tehát hogy most már elég. Sok euróképviselő és sok európai polgár megtapsolta ezt a kijelentést, és egy sor várakozást keltett ez a hozzáállás, hiszen vannak még emberek, mi magunk is, akik hisznek egy európai projektbe, és úgy gondolták most, hogy végre valaki a bizottságban egy erős állammal szemben is kiáll a maga elvei és a törvények mellett. Aztán meglepett egy picit mindannyiunkat, akik így gondoltuk, hogy amikor elindult ez az egész vita, párbeszéd, maga a dosszié folyamata, nem is került annyira szóba a diszkrimináció ellenesség, inkább szabad mozgásról kezdtek egyre inkább beszélni. Én ezt egy picit sajnálom, de azért továbbra is megtapsoltuk a biztos asszony elkötelezettséget. A mai döntés egy picit megzavar minket, és nem csak minket ismétlem, hanem azokat is, mindazokat az európai polgárokat, akik úgy gondolták, hogy a biztos asszony egy érvényes választ tud adni Franciaországnak, egy erőteljes választ. választ. Ön azt mondta, hogy bízik abban, amit a francia kormány mond, holott az bebizonyított, hogy nem annyira megbízható az, amit ez ügyben a francia kormány mond. Láttuk, hogy ebben a revízióban, a szabad mozgás irányelvének revíziójában egyesek elkezdik javasolni, hogy az ilyen vándorló csoportok csoportját vegyük bele, de ez egy kriminalizálás, ez egy olyan frusztráció, amit nem szabad tovább növelni, úgyhogy hogy úgy véljük, biztos asszony, hogy valamiféle reménnyel azért még rendelkezzünk arra vonatkozóan, amit akkor táplált bennünk, amikor azt mondta, hogy enough is enough nem csak Franciaország, hanem más kormányoknak is a pozícióját is befolyásolja. Ezt köszönöm szépen. Egységes baloldal részéről Tavares képviselő, 1 perc 30. Ő Képviselő asszony, alapvető jogokat érint ez a vita, mint a diszkrimináció ellenességet és a szabad mozgást. Alapvető elvek ezek, amelyek az intézményi munkáinkat is szabályozzák. Tudnunk kell, hogy jó hiszeműen jár el egy állam, megfelelő, igaz információkat szolgáltat a bizottságnak, és hogy egyáltalán mi európai intézmények tudjuk-e garantálni azt, hogy betartják, tiszteletben tartják ezeket az alapelveket hogy ehhez persze világosan kell lennünk, és intranzigens módon kell kiállnunk és védenünk a pozícióinkat. Franciaország egyáltalán nem jó hiszeműen járt el, ismételten egymás után többször letagadta a dokumentumokat, aztán egyszer csak megjelennek a sajtóban ezek a dokumentumok, ez a nyár folyamán történt, most pedig a, az adatbázissal kapcsolatban is ez van. Hogy lehet azt mondani, hogy nem léteznek ezek az adatbázisok, amikor az internet honlapon látjuk őket, olyan információkat, amelyek roma állampolgárokat, Belgrád, Temesvár, Bukarestből érkező romákról van szó. Nos, Biztos hogy azt mondta, hogy azért meg kell várnunk, hogy majd a történészek értékeljék a helyzetet. Azt is mondta, hogy először volt világos a bizottság. Nekem kétségeim vannak, de nem csak nekem, hanem az újságíróknak is a Libe bizottság, vagy egyes újságok, mint a Financial Times már előre megmondták, hogy nem fognak eljárást indítani Franciaország ellen. Mások azt mondták, hogy csak felfüggesztették. Olyan hír is volt, hogy eltörölték az a jogsértési eljárást ha nem beszélnek világosan, ha a bizottság nem beszél világosan, illetve ha világosan beszél, akkor a parlament erős, erőteljes szövetsége lesz. De továbbra is fogja vitatni és foglalkozni fog a parlament ezzel az esettel. Köszönöm. Borgeció képviselő nincs a teremben, most akkor megadjuk a szót a többieknek. Gönc képviselő 1 perc 30

amikor azt mondta, hogy Franciaország mostani álláspontja azt bizonyítja, hogy itt azért érvényesülnek a jogok, vagy hogy konkrét eredményeket követelünk a, az európai értékek alapján. Itt vannak a kezemben az alapvető jogok konszolidált gyűjteménye. Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy nem értek teljes mértékben egyet, nem osztom a lelkesedését, mert tudnunk kéne, hogy milyen bizonyítékok kellenek még ahhoz, hogy egy kicsit többet tegyen a bizottság. Mi kell annál több, mint hogy kiutasítanak romákat, nem csak Franciaországból, más európai országokból, szóval mi hiányzik még ahhoz, hogy komolyabban foglalkozunk ezzel. Egy olyan ö, hozzáállást, egy ilyen struc hozzáállást ö, alkalmazva, az a kérdés merül fel bennem, hogy a bizottság itt nem a saját lábát tapossa -e. Köszönöm. Verzsák képviselő, ö, 1 perc 30-ra. Elnézést kérek. Igen, köszönöm. Elnök asszony, Reding asszony, én is nagyon csalódott vagyok ma este. Úgy gondolom, hogy számosan vagyunk itt, és korábban támogattuk is. Hogy Franciaországban már nem hatályos a kiutasításról szóló rendelkezés. Azonban nem szabad kapitulálni a francia kormány előtt. Biztos asszony, ön is említette, hogy minden tisztelet mellett azonban mégiscsak az az érzésem, hogy átverik. Marseille-ben jártam nemrég, és ott olyan szövetségekkel beszélgettem, akik romákkal foglalkoznak, és el kell mondanom, hogy tényleg megdöbbentem, amikor hallottam, hogy milyen helyzetben vannak a romák Marseille környékén. Már nem mernek kijönni a táboraikból. A gyerekek nem járnak iskolába, nem találhatók meg, a segélyszervezetek sem érik el őket. Ez a helyzet a romákkal Franciaországban és az említett adatbázis. A csendőrség azt közölte, hogy ezt az adatbázist megszüntetik, azonban olvassák el a Knill jelentését, ott azt olvashatjuk, hogy az ellenőrzéseknél találtak etnikai hovatartozásra utaló jeleket. A knill egy nagyon fontos hatóság. Kérdezzék meg, akkor megkapja információt. Sajnálom, de más előadóknak is megadni a szót. López a GR, 1 perc 30, köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos asszony, szeptember 9-én ez a parlament hozott egy ö, ö, állásfoglalást, ami egy ö, szükséges vitát indított el a parlament, tehát ezt megtette ezt a munkát. Mindazok, akik úgy gondolják, hogy az elhangzott önök nyilatkozatából indult a parlamenti tevékenység. Most a, a végén mindenki csalódott, semmilyen eljárás nem indult Franciaország ellen. Nem, a vita nem Franciaország ellen vagy Franciaországról szólt, hanem az európai építkezés alapelvéről szólt a polgárok jogairól, nem csak az áru és a tőke szabad mozgását kell biztosítani, hanem az európai polgárokét minden nemű diszkrimináció nélkül és semmiféleképpen nem etnikai alapon. Tehát itt igenis vizsgálatra van szükség ezekről a nyilvántartásokról. Ez a bizottság munkája, és ez a munka nem fejeződött be. Ezzel a munkával az is jár, hogy a parlament a mi parlamentünk továbbra is figyeljen oda azokra a populista megnyilvánulásokra, amelyek bűnbakokat keresnek társadalmi szinten, ezzel szembe kell szállni, és az összes kísértésével az integráció mellett kell lenni, aki kirekesztett, emarginált, azt integrálni kell mindenekről, itt a roma lakosságról beszélek. Ezzel kapcsolatban kellene egy konferenciát rendezni itt a parlamentünkben is, és mindenféleképpen azt kell itt most mondanunk, hogy nem, hogy nem fejeződött be, még csak most kezdődött ez a munka, és még nagyon sok utat kell megtennünk, hogyha itt eredményt akarunk elérni. Ha az eljárás nem is lesz meg Franciaország ellen, legalább ez a vita valami értelemmel járt, mert bebizonyított, hogy szükség volt rá. Köszönöm szépen, mondja önök asszony. Encsú képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök asszony minnyáján tudjuk, hogy 2010 a szegénység és a szociális kirekesztés elleni év lett volna. Azonban ebben az évben elvesztettük ezt a harcot. Az Európai Unióban eh, egyre kritikusabb az alapjogok helyzete, és eh, nem javul. A gazdasági válság alapján néhány tagállamban eh, diszkriminációs jelenségeket észlelünk, amelyeket a kormányzatok még támogatnak is. A romák elleni etnikai diszkrimináció bizonyított tény. A bizottságnak figyelembe kell venni az emberi jogok megsértésére vonatkozó jelentéseket, és fel kell lépni azok ellen. A tagállamokban

Köszönöm. Egy percre Badescu képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy hónappal ezelőtt az Európai Parlament aggáját hangoztatta a romák Franciaországból való kitoloncolása miatt. Az Európai Parlament 2007 óta rendelkezik egy, támogatta 2007-ben a romák integrációjának stratégiáját, de egészen mostanáig nem jött létre megnyugtató megoldás. Mi több, a adatbázisok, az adatbázisok leírásáról szóló cikkek továbbra is aggályokat keltenek az alapjogok betartása tekintetében. Ezért az Európai Bizottságnak az érintett tagállamokban nyomozásokat, vizsgálatokat kell indítani, biztosítandó, hogy nem történik meg az etnikai alapon való diszkrimináció. Ugyanakkor üdvözlöm a francia kormány azon lépését, amelyről pénteken tettek bejelentést. Franciaországnak további intézkedéseket kell tennie a romák integráció érdekében. Köszönöm, Luna csak képviselő egy percben biztos asszony. A mai vita ráirányítja az Európai Parlament szeptember 9-i döntésének fontosságára figyelmet, hiszen világosan azt mondtuk, hogy megítélésünk szerint egy tagállam az alapjogokat sérti, és ön biztos asszony világosan és elkötelezetten eh, szállt síkra, és eh, el is mondta, hogy mi mindent tett, és ebben támogatta az Európai Parlament. Ami most történt, az vélekedésünk szerint egy eh, megtorpanást jelent, hiszen az az elvárás, hogy szerződés szegési eljárást kell indítani, hiszen etnikai alapon történt a diszkrimináció, Nos, ezt az

Természetesen a biztonságiak adatbázisokat hoznak, adatbankokat hoznak létre olyan személyekről, akik bűncselekményeket követnek el, és csak a autorizált személyek férhetnek hozzá ezen adatbankokhoz. Franciaországban vagy Hollandiában a rendőrség csak olyan információt gyűjt, amely fontos a munkájuk végez, végzése számára, és az etnikai információkat nem tartalmazzák. Ezért ezeket az információkat fel is használhatják. Szegedi család Köszönöm, Társaim,

hogy eltéli a cigánysággal kapcsolatos adatgyűjtéseket holott ő asszisztál szlovák politikusként egy rasszista nyelvtörvényhez amely etnikai alapon megbünteti azt aki az anyanyelvén beszél. köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm. Reding biztosé a szó Sajnos meg kell kérnem, hogy a lehető legrövidebb legyen. Nutshell, uh, Madam President. Csak dióhéjban, állok asszony. Először is a Franciaország ellen indítandó eljárást uh, csak befagyasztottuk, látnunk kell, hogy mikor és hogyan fogják a jogot, a jogszabályt beültetni, a beültetendő jogszabály tervezetek helyesek, megfelelnek az elvárásoknak, de akkor tudjuk lezárni az ügyet, amikor ezeket helyesen be is ültetik a francia hatályos jogba. <clears throat> Másodszorban, ami az etnikai adatbázisokat illeti, a francia független adatvédelmi hatóság vizsgálatokat folytat e kérdésben, és mind a francia jogszabály, mind az európai jogszabályok alapján tilalmas az ilyen adatbázisok létrehozása, de még egyszer mondom, hogy a CNIL, a francia adatvédelmi hatóság vizsgálatát meg kell várnunk, hiszen európai jog alapján is ez az a hatóság, amely ellenőrzést végezhet. A független francia adatvédelmi hatóság munkája során többször bebizonyította, hogy igazán független, és valóban az adatvédelem ügyét szolgálja. Ami pedig, és most már franciául fordatom, folytatom, azt az elvárást illeti, hogy a dolgot a, a leglényegében lássuk, <clears throat> azt mondhatjuk, hogy 10 millió roma él Európában, ez a legnagyobb kisebbség Európában, az én hazámban, 500 ezer Az én városomban 500 ezeren laknak, és 10 ezer közülük roma. Mit akarok ezzel mondani? A legtöbb EU tagállamban élnek romák, hatalmas szegény, súlyos szegénységben, öm, nehezen jutnak munkához, hátrányos helyzetben élnek, laknak, nem tudnak részt venni mindig az oktatásban. Ez a probléma nincs megoldva, és ez, képviselőtársaim, a dolog lényege, és ez az égbe kiáltó botrány mindig újton új botrányok lesznek, ez, és ez helyes, hiszen ez felhívja a közvélemény figyelmét a kérdésre, nem engedhetjük meg a diszkriminációt, de ezek a botrányok a, talán azt a célt hol szolgálják, hogy <clears throat> a tagállami miniszterek felélednek. Emlékeztetek a kordobai találkozóra, tanácsra. A 27 tagállamból csak három küldött minisztert. Csak három. Sok elemzést folytattunk, ugye a Task Force felállt, a romák helyzetének vizsgálatára, és megvizsgáltuk, hogy közösségi eszközöket felhasználunk, illetve jól használják ki a közösségi eszközöket. Nos, egy év telt el a kordobai találkozó után, és utána meg kell vizsgálni, hogy mi történt ebből az elkötelezett fellépésből, amelyre minden tagállam elkötelezte magát, jelesül, hogy a romák támogatására stratégiákat dolgoz ki európai keretben. Azt remélem, képviselő hölgyek és urak, azt remélem, hogy ez a sok vita és fejtörés egy dolgot szolgál legalább, legalábbis azt, hogy a romákat nem fogja kitalál, kitoloncolni, sokkal inkább egy olyan politikát dolgoznak ki, amely a szélsősége szegénység körülményeiből megszabadítja őket. Ha az idáig nem történt meg, akkor most megnyílik ennek az esélye. Ha most nem tesszük meg, akkor a következő generáció a parlamenti képviselő következő generációi ugyanezekkel a feladatokkal néz majd szemben, mint mi. Köszönöm szépen. La discussion. Köszönöm biztos asszony, és ezzel lezárjuk a vitát. Köszönöm a plenáris tisztviselőnek és a tolmácsoknak a türelmét.